csempészés és a csalás ellen, mert ez hozzájárulhat a brit költségvetés egyensúlyának javításához is. Köszönöm. Köszönjük szépen Tanok úrnak a Mártin. Mártin ez jelentést ezt most lezártuk. Ahogyan korábban bejelentettem, most a Bütik Kófer jelentése kapcsolatos szavazatmagyarázatokra már nem tudunk sort keríteni, mert elő kell készíteni a termet a három órakor kezdődő ülésre, ezért ezek a szavazatmagyarázatok holnap lesznek megtartva, ezzel most az ülést berekeztem.